abbiamo, facciamo finire la telefonata al nostro collega. Eh? Ecco, penso che... Eh, buongiorno a tutti. Eh, penso... Jó napot kívánok mindenkinek! Még akkor is, hogyha kevesen vannak jelen, mégis mindenki itt van, aki ezt a dosszét nyomon követi, úgyhogy meg is kezdhetjük. Ugye a szavazás alatt én leszek az elnök, aztán Búzek elnök érkezik majd a mai napi elnökség tisztek ellátandó. Nagyon sűrű napunk van. Szeretném bejelenteni, hogy a napi rendet ugye kiküldtük, azt elfogadott, tekintjük, ha nincs kifogás, és aztán néhány bejelentés a munkáink megszervezését, illetően a nyári szünet után. Ugye mindenki látja, hogy rengeteg jogalkotási munkánk van, rengeteg jogszabály jutott el a szak, szakbizottsághoz, egy kicsit át kellett tehát alakítani a, az ütemtervünket, és ezek a változások, amiket szeretnék önöknek jelezni, még akkor is, hogyha persze majd kiküldünk egy e-mailt és írásbeli közleményt ezen változásokat illetően. A nyári szünet után, szeptember 4-én Brüsszelben délután megtartjuk ülésünket, ahogy ezt terveztük, szeptember 11-én viszont ez egy új dolog, Strasbourgban lesz egy ülés az MV szakbizottsággal 19-től 20-30-ig, majd pedig len az Energiaunió irányításáról, majd pedig az ITRA szakbizottság ülésére kerül sor 20-30-től 2230 ig Október 2-án Strasbourgban lesz egy ülés 19-től 22.30-ig. Láthatják tehát, hogy elég sűrű lesz az őszünk. Ahogyan elmondottam, ezen dolgokat majd írásban is megerősítjük. Azt hiszem elfogadottnak tekinthetjük a korábbi ülésen képzőkönyvét, ha nincs kifogás ezekkel szemben, most pedig nézzük meg a napirenden szereplő első témánkat. Itt a magánélet védelméről van szó az elektronikus kommunikációban, illetve a személyes adatok védelméről az elektronikus kommunikációban. Elsőként megadnám a szót jelentéstevőnknek, Kallász asszonynak 5 percben, vagy akár 6 percben, és aztán következzenek a többi kollégák. Tessék, Kalasz asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Ahogy arra már rámutatott elnök asszony, az időzítés kérdésével kezdeném. Több árnyék előadó is említette már ezt. A határidőt szeretnék eh, meghosszabbítani. Ezt egyáltalán nem támogatom, mert a kollégákkal megosztottam a jelentést az első adandó alkalommal. Persze szoros a menetrend, a Libe ugyanakkor tartja magát az eredeti menetrendhez. Lássuk először is a határkérdését Az eredeti fogalommeghatározásokhoz ragaszkodtunk. Az e-privacy rendelet ügyében hajlandó vagyok a kollégákkal tovább egyeztetni. A kommunikáció titkosságát megvédeni, miközben a kommunikációnak teret hagyni. Ez volt a célom. Hogyha az emberek elvesztik a bizalmukat eh, ez iránt, akkor eh, nincs sok eh, esélyünk arra, hogy működő szabályokat fogadjunk el. Fontos, hogy az össze egyeztethető cél eleme a GDPR-ral összeegyeztethető legyen, illetve a háztartásokra vonatkozó kivétel, amely csak a végfelhasználó jóváhagyását feltételezi. Ugyanakkor a bizottság javaslatát nagyban támogatom. Fontos, hogy technológia semleges legyen ez a javaslat. Uh, a böngésző programok helyett sokkal inkább az applikációkra helyezzük a hangsúlyt. Nem hiszem, hogy az első fél és a harmadik fél sütijei közötti különbségtétel bármennyire is releváns lenne. Vannak olyan kukik vagy sütik, amelyek egész egyszerűen szükségesek a szolgáltatás nyújtása vagy színvonalának garantálása szempontjából. Fontosnak érzem azt, hogy a cégeket támogassuk abban, hogy ezeket az innovációkat támogassák, hogyha az hogyha valaki elfogadja a sütiket, akkor kap szolgáltatást, ha nem fogadja el, akkor nem kap szolgáltatást. Ez nem igazi választás. Az, hogy ha valakit figyelemmel követnek, azért mindenképpen ellenszolgáltatást kell adni. Szerintem ez az igazi, ez az igazi választási lehetőség. Úgy érzem, hogy A trekking, azaz a nyomon követés mindenféle szigorú szabályoknak kell, hogy megfeleljen. A nyomon követésnek kell, hogy legyen alternatívája, hogy a cégnek az a célja, hogy több információt gyűjtsön a felhasználóról, akkor miért nem kérnek, kérdezik meg a felhasználót, hogy a ezzel az információval kapcsolatban. Az adatgyűjtés nagyon komoly vitákhoz, hibákhoz, illetve bizalomvesztéshez vezethet. Úgy érezzük, hogy ez a jó megközelítés. A képviselő asszony sajnálatos módon nem adta le a szöveget, amit most hadarva olvas. A wifi-s nyomonkövetés sem ad igazi döntésre lehetőséget, sőt éppen az ellenkezőt eredményt éri el, az emberek aggadnak emiatt, akkor nyomon követik őket, de semmit sem tehetnek. Szerintem jobb, hogyha a wifi nyomonkövetést korlátozzuk, statisztikai célokra mondjuk. Public directories, I tried... A nyilvános uh, uh, gyakran a távközlési cégek gyűjtik azokat az adatokat, amelyek eh, a mindenféle nyilvántartásokban szerepelnek. Eh, ez szerintünk így nem jó. Az adathidak ügyében ezt a cikket azért töröltem, mert úgy érzem, hogy ez eh, egy átfedés. A 40-es cikk az elektronikus hírközlési kódex, a GDPR már lefedik ezeket végül, de nem utolsó sorban úgy érzem, hogy a 11-es cikk hatája, amely azzal foglalkozik, hogy a tagállamok az állampolgárok kommunikációt leaggathatják túlságosan széles körül az Európai Bizottságnak az e-privacy irányelv hatáját kiterjeszteni nem célra vezető, főként azért, mert az Európai Bizottság alapvetően az egyén adatvédelmét kívánja szolgálni ezzel a javaslattal, ezért az e-privacy irányelv jogalapját vezettem itt vissza újra, illetve kiegészítettem azzal, hogy a tagállamok semmiképpen sem csökkentetik a kommunikációs hálózatok és szolgáltatások biztonságát, ez teljesen szembe menne ugyanis egyrészt a szabályokkal, amelyek az adatvédelmet szolgálják, és ugyanakkor azt mondjuk, hogy a tagállamok megkövetelhetik a cégektől, hogy ezeket a normákat alacsony szintjén tartsák, ez teljesen belső ön mond, és köszönöm szépen, hogy szeretném volna villám gyorsan elmondani. Grazie alla collega Callas. Köszönöm Callas kolléganőnek, aki világosan beszélt, és tiszteletben tartotta a hozzászólás időt. Bóni kolléga, Hetrübi kollégának adok szót. még Szeretném megköszönni Kálasz kolléganő munkáját. Nagyon jól rámutat arra a pontra, hogy a jövőben ebben az új virtuális területen irányadóak kell legyünk. Láttuk azt, hogy a reál világ és a virtuális világban leképeződik, és az új algoritmusok, amely, és a mesterséges intelligencia nagy szerepet játszik, és a tömeges adatok gyűjtése, kezelés, ezek tulajdonlása hatalmas hatással van, nem csak a magánszféra, magánélet, hanem a gazdaság élet alakítására is. Ezért tartom fontosnak, hogy megvizsgáljuk, miképpen tudunk itt a magánszféra védelmében arról gondoskodni, hogy bizonyos adatok ne legyenek ö, ö, kibonthatóak, statisztik, statisztikák gyűjthetőek legyenek, de ne személyes adatok legyenek ezek. És a statisztikák, statisztikai kiértékelése ezen adatoknak legyen észszerű mértékben lehetséges, ám védje a magánszférát, és a technológia semlegesség, valamint az interoperabilitás is nagy szerepet játszik ebben. A fogyasztó számára rendkívül fontos az is, hogy az átláthatóság megvalósuljon, például a Google a kukik esetében a adatok gyűjtése tekintetében le lehessen mondani a kukiról. Az Egyesült Államokban új ö, egyetemi tanulmányok vagy tanszékek jöttek létre azt vizsgálva, hogy milyen módon lehet adatokat gyűjteni, hogyan lehet összekapcsolni a személyes adatok védelmét a gyűjthetőséggel és a kukik használatával. A kkv szempontjából Ból is nagyon fontos, hogy ne legyen új, demok- új bürokratikus teher. Az adatvédelmi biztos és az elő adott célok megvalósítása ne jelentsen plusz terhet a KKV-k vállán. Hogy, fontos, hogy a legjobb kínálatot tudják összeállítani a piacon. Mindezek érdekében valósult meg ez a jelentés, és köszönöm Kaja Kallasznak azt, hogy megpróbálta megtalálni az egyensúlyt és a megfelelő álláspontot. Tudjuk, hogy a, a az irányelv és az értelmezésében nagyon komoly fáradozások történtek, és a titkosítási technológiák is rendkívül fontosak, hogyha valaki egy e-mailt ír, vagy egy, egy személyes tölt, akkor az harmadik fél garantáltan ne tudja elolvasni. Ez új technológiában is meg kell védeni a magánszféra védelmét, és tanulhatunk abból, amit korábban már leszabályoztunk ezen a területen, és az új technológiák ö, keretében is meg kell tenni a magánszféra és a gazdaságoság közötti egyensúlyt, hogy az adatok gyűjthetőek, visszakövethetőek legyenek, ugyanakkor el kell dönteni, milyen típusú adatok azok, amelyek ö, megőrizhetőek, és milyen adatkörökre vonatkozik az automatikus adatcsere lehetősége. Az új PPP lehetőség is megnyílik, a mesterséges intelligencia és az algoritmusok új programokban való összefoglalása területén fontos, hogy Európában megbízható intézkedések szülessenek annak érdekében, hogy ezek a folyamatok megfelelő szabályozást kapjanak, hiszen hatalmas a jelentőségük. Grazie, kolléga Rubig. Köszönöm, Rubik kolléga. Krumbásev kolléga kap szót, aki az SZND nevében szólal fel. Tessék, Péter. Uh, thank you, Mrs. Köszönöm szépen. Először szeretnék gratulálni az előadónak, Kallas asszonynak. Valóban kiváló munkát végzett, mert egy jó kiegyensúlyozott alapot sikerült letenni az asztalra, ezen el tudunk indulni. Észtország egyébként digitális ügyekben azt hiszem, hogy tényleg példaértékű, úgyhogy jó, hogy ő kapta ezt a témát. A sütik, illetve nyomonkövetés témája körül forog a vita. A, vannak olyan sütik, amelyek a hálózat, a website működéséhez elengedhetetlenek. Kétfajta kuki van, a teljesítményt süti, illetve a funkcionalitás süti, illetve vannak a célzó, avagy reklám sütik. Az a fontos üzenetünk, hogy eh, a sütik kérdését mindenképpen valahogy eh, szabályozni kell. Eh, nem lehet őket betiltani, de a szoftver a használattól függ mindez. There are some practices which we must stop, for example, stopping. Például a végfelhasználót addig nem engedik belépni a szájtra, amíg el nem fogadja a sütik használatát, ez szerintem egy nagyon visszataszító és negatív üzleti gyakorlat. Beleegyezés nélkül területről beszélünk, Hit mapping vagy bizonyos gridek szempontjából szükség van anonim módon kezelt információra, amely mégiscsak a közérdeket kell, hogy szolgálja. Ezek a területek lehetnek a beleegyezés nélkül úgynevezett consent-free eh, területek. A wifi nyomon követést két szinten is vizsgálni kell, hogy azt a bizottság javaslata is jelezte. Fizikailag eh, kell eh, jelezni, hogyha a wifi nyomon követést le kell számítani a végfelhasználói terminálnak. Ugyanakkor rugalmas rész szükség van From, uh, to the European Emergency Phone Number or Amber, Amber Alert. Ha sárgariasztás van, vagy GPS követés tartalom hiányában. Ha nincs tartalom, a következő pont mondjuk az, hogyan lehet a metadatok feldolgozását követni bizonyos esetekben. A biztonság témájában úgy gondolom, nagyon fontos, hogy már most gondolkozunk az a terminal equipment igazolásáról. Ne legyen kötelező, csak kezdjük el. Kell olyan biztonsági sztender, ami a terminal equipmentre alkalmazható. Mint az energia címkézésre, itt is az eszköz biztonságát címkézni kell. egyre szaporodnak a hacker és cyber támadások, ezért kéne a szövegen módosítani, hogy arra bátorítsuk a gyártókat, hogy olyan biztonsági mechanizmusokat vezessenek be, melyek rég a tartalmak ellenőrizhetőek, hogy a hacker támadások és a vírusok ne kerüljenek el a végfelhasználához. Tudom, hogy ez nekem a telekomok feladata, de jobb, hogyha a tűzfal már felépül még a végfelhasználó szintje előtt. Osztom a 11-es cikkkel kapcsolatos aggályokat, hiszen a 28 nemzeti parlamentben nagyon különféle módon hajthatják majd végre ezt a rendeletet. Kell legyen egy olyan terület, ami mondjuk úgymond érintetetlen. Az időzítés is nagyon fontos. Ha a GDPR után 6-3 hónappal vezetjük be a szabályozást, az nem jó. Több időt kell hagyni a távállalatoknak az új szoftver alkalmazására. Nem tudják három hónap alatt megoldani. Tehát egyfajta horizontális mandátuma van a bizottságnak és a parlamentnek is. Köszönöm. I tempi qui sono andati un po' per conto loro, ma insomma... idő egy kicsit önellen dolgozott, nincsenek ö, túl sokan jelen, úgyhogy ki, mindenki egy kicsit hosszasabban beszélt. Nem látom Mari azt és Jadekov elnyikent és tevőket, Fontánát sem, úgyhogy azonnal Kelly úrnak adok szót. Emettileg két percben kap szót. In theory. Thank you very much. Elméletben igen, elnök asszony. Köszönöm szépen először is az előadónak, Kalasz asszonynak, hogy véleménytervezetét felvezete. Ennek a rendeletnek a célja az, hogy a kommunikáció van az adatvédelmet garantálja, technológia semlegesen, de ne felejtsük el a másik célt sem, ez pedig a szabad adatáramlást látom, hogy próbálja ezeket a célokat elérni a asszony. Először is általánosságban a rendelet 2018 májusában lép majd életbe, pont az nap, amikor a GDPR. Papíron ez jó is lenne, hiszen jogbiztonságot garantálna, de technológiai szempontból működni fog -e ez mindenki időben tud-e ehhez alkalmazkodni óvatosnak kellene lennünk, meg kellene újra vizsgálnunk ezt a problémát. Egyetértek el az asszonynal, fontos, hogy a megoldás az elektronikus kommunikációs kódexel összhangban legyen, következetesnek kell lennünk a GDPR-ral is, hogy nehogy belső ellentmondásba keveredjünk. A GDPR előadójaként remélem, hogy nem ezzel a javaslattal nem megyünk szembe az árral, úgy érzem, hogy nagyon fontos a magánkommunikáció adatvédelme titkossága, remélhetőleg technológia semleges megoldásokat találunk, a sütik között különbséget kell tenni. Tudjuk, hogy a harmadik fél által kibocsátott sütik nem minden rossz indulatúak, eh, ahogy ezt eh, sokan állítják. Fontos ugyanakkor, hogy a végfelhasználó tudja, hogy mit történik az adataival, és ez alapján dönthessen a cégeknek, adatbiztonságot garantáló megoldásokkal kell előállniuk. Biztonsági kivételre lehetőséget kell adni, főként manapság tudjuk, ez mennyire fontos. Az innováció, Kalász asszony beszélt erről, hogy ez mennyire fontos, főként a big data, a nagy adathalmazok, illetve az adatvédelem barát megoldások szempontjából egyes területeken rugalmasabbnak kell lennünk, hogy az innovációt ne folytsuk meg végezetül. Annyit hadd mondjak el, hogy elemeznünk kell a kettes cikket, itt a különböző korlátozásokról beszélünk annak érdekében, hogy az Európai Bíróság ítéletét hogy szembe menjünk végezetül. Kalasz asszony beszélt a bizalomról, többször felmerült GDPR ügyben is az emberek bizalma, hogyha az emberek bizalmát elnyerik, akkor minden rendben lesz, illetve a döntés lehetőségét a végfelhasználó szempontjából ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni végezetül. Egyetértek Paul Rubiggel, fontos, hogy kiállja az idő próbáját ez a rendelet, hogy a mesterséges intelligencia vagy egyéb fejlemények fel, amelyek roppant gyorsan változó területek, nehogy kikezdjék ennek a javaslatnak az értékállóságát. Köszönjük szépen, Kelly úr! Van még kollega, aki szeretne hozzászólni? Azt hiszem, hogy nincsen, akkor megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének parancsoljon. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen el kell mondanom, hogy a bizottság nagy örömmel fogadta a Kalasz asszony véleményét. Nagyra értékeljük átfogó munkáját, nagy minőségű véleményét, és nagyon örülünk annak, hogy ebben a menetrendben, időkeretben sikerrel járt. Tudom, hogy rövid volt az idő, mégis lehetségesnek bizonyult. Számunkra rendkívül fontos az is, hogy ennek a javaslatnak az elfogadása 2018 májusáig megtörténik. És ez nem csak ugye véletlenszerű dátum, hanem azért fontos, mert ekkorra lép életbe a GDPR, és ekkora kell a compliance megvalósuljon. Az, az e-privacy kevésbé speciális, mint a GDPR. A GDPR tartja, a, tartalmazza az összes általános adatot, a kórházaktól a, a sarki boltig mindenki számára érvényesek, aki adatokat ö, ö, dolgoz fel, a másik pedig a nagy telekomvállalatokra érvényes, de a kettő sem kell, hogy együtt működjön, azért megvalósuljon, ezért fontos, hogy 2018 májusára mind a kettő fölálljon, működjön. Azt kértük a parlamenttől, hogy gyorsan haladjon, 14 hónappal az elfogadás után, ugye 2017. januárjában volt az a dátum, május 2008 május kb. 14 hónap lesz. Ez megléphető, de rengeteg munkát igényel. Nekünk is sietni kellett, hogy januárban elfogadható legyen, hogy ez a menetlen tartható legyen. A tartalmat illetően hadd mondjam el, nagyra értékeljük ezt a munkát, és nagyon sok hasonlóságot látunk. Néhány konkrét pont definíciók. Kalasz asszony megtartotta a definíciókat, ez teljes mértékben megfelel az elektronikus kommunikációs kóddal, és ez fontos. Meg az a tény is, hogy az OTT meghatározása fennmarad, mert az új kommunikációs eszközök, a WhatsApp, Skype, ezeket legalább annyit használják, mint a hagyományos eszközöket. Fontos tehát a kommunikáció bizalmasága itt is garantált legyen ezen új eszközökön, ne csak a hagyományosokon. Annak is örülünk, hogy a kommunikáció bizalmaságát szigorúan értelmezik, Azért fontos ez, és Kalaszaszon is elmondta, hogy a bizalom megvalósuljon. A felhasználók kell, hogy bízzanak a rendszerben, hogy a, hogy a csatornák biztosítósak senki sem hallgat bele a kommunikációba. Két pont, ahol lehet, hogy más a, a módszertan és az értelmezés, mint a mi részünkről, és bizonyos szakpolitikai perspektívába kell helyezni mindezt. Az első ilyen elem a további feldolgozás adatoknak jelenleg nem. Ha a telekommunikációs cég szolgáltatott, utána nem használhatja fel adatokat, sem a tartalmat, sem a metaadatokat egyéb célokra. Olyan célokra, amelyek nem a kommunikációval függenek össze. Ezt ma nem engedélyezi a rendelet, és a bizottság javaslata ugyanezt a korlátozást fenntartja. Tehát a kommunikáció, ha megtörtént, törölni kell minden információt, erről nem lehet a, a szolgáltatánk tovább felhasználni. Ezt fenntartottuk, mert mi úgy látjuk és értelmezzük, hogy az adat bizalmas, és fontos, hogy az is maradjon. és az, hogyha megengedjük az adatok további feldolgozását, a kommunikáció bizalmasságát veszélyeztetjük. Egy másik pont meg az lehet, hogyha valaki a további felhasználását megengedi az adatoknak, akkor a szabályt kiüresíti. Tudjuk, az adatokat törölni kell azt követően, hogy már nem szükséges a szolgáltatáshoz. Ha megengedik a további felhasználását adatnak, akkor kiüresítik a, a létokát az egész törlési rendelkezésnek. Ezért nem engedjük a további feldolgozást. És a másik pontot kibontva, a technológiai semlegeség témájában egyetértünk alazasszonyra abban, hogy a javaslat lehet, hogy egy kicsit túlzottan a sütikre koncentrál, ami csak egyfajta tracking technológia, vannak más nyomonkövetési technológiák is, ám Ugye a preambulum pontok ö, példákat hoznak fel a cikkre vonatkozóan, és utalnak ilyenként a sütikra, de más nyomonkövetési technikákra is, például a device fingerprintingre, és a, a cikk ilyen értelemben ö, technológilag semleges. Lehet, hogy a preambulum egy kicsit viszont koncentrál a ma érvényes technológiai megoldásokra. De fontos, hogy a semlegesség említésre kerül. Köszönöm még egyszer a véleményt, és köszönöm, hogy ilyen gyors és gördülékeny és konstruktív módon valósult ez meg. Köszönöm, köszönöm ezt a hozzászólást. Most pedig Kallasz kollégának adok szót a vita lezárása céljából, aztán megnézzük az ütömtervet kicsit előre szaladtunk, úgyhogy egy kávészüntetet be tudunk majd iktatni. Um, um, Köszönöm szépen a kollégáknak az elmondott kommenteket. Pár válaszom lenne ezzel kapcsolatban. On the Wi-Fi tracking, it is... A wi fi kapcsán, amikor a döntés lehetőségéről beszélünk, a választás lehetőségéről, hogy hogyha van egy felirat, egy figyelmeztetés, hogy valakit wifi nyomon követnek, akkor igazából nincsen opt-out lehetőség. Tehát nem tudom, hogy mi értelme ennek a figyelmeztetésnek, hogyha egyébként nincsen választásra lehetőség. Az időzítéssel kapcsolatban a kollégák véleménye nem került el a figyelmemet. Persze két oldala van az érmének. Egyrészt a GDPR-ral összhangban kell lenni a cégeknek, mind a kettőt alkalmazni kell, éppen ezért jó, hogyha egy egységes csomagot kell végrehajtaniuk. Az adatforgalomra, nyomon követésre ez vonatkozik és kész. Ugyanakkor felmerül a következő kérdés amikor túl rövid idő áll rendelkezésre a végrehajtáshoz, nagyon sok a cégek tennivalója, rengeteg a tennivalójuk, hogy a szabályokat meg ne sértsék, ezért én nyitott vagyok, készen állok arra, hogy megbeszéljem a kollégákkal, hogyan lehetne ezt a legjobban megoldani. A szabad adott forgalommal kapcsolatban egyetértünk, ez valóban rupant kérdés, de nem tudom, hogy ezt hogyan lehet ebben a, a privacy részben. A technológia semlegesség tekintetében egyetértek azzal, hogy a cikkek technológia semlegesek, de a preambulum bekezdések sem elhanyagolhatóak, hiszen ez vezeti fel, hogy miről szólnak a később következő cikkek. Tehát a preambulum bekezdésekben is technológia semlegesnek kell lennünk, amennyire csak lehet. Köszönöm mindenkinek, és várom az együttműködést és a módosítóikat. E Köszönöm. Ezzel lezártuk a vitát ezen nagyon fontos dosszié kapcsán. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje június 26, és mindenki tudja, hogy a június 2019 óta nyitott a rendszer, mindenkinek van ideje a módosítókat elkészíteni, a rendszer már megnyílt, és a szavazásra október másodikán kerül sor Strasbourgban. Tudom, hogy egyeseknek agályaik vannak ezen ütemtervvel kapcsolatosan, de ezen ütemtervet nem ezen a fórumon, hanem más hét vitatjuk meg. Köszönöm tehát ezt a fontos vitát. Most körülbelül 10 percünk van, és 10-kor kezdjük a szavazást. Köszönöm. Good morning, ladies and gentlemen. Jó napot, hölgyeim és uraim! Bocsánat, hogy megvárattam önöket, egy másik ülésről jövök. Még egyszer elnézést. Kezdjük el a szavazást viszont. Először próbaszavazást tartunk, megnyitom a próbaszavazást, Richard for glasses. I lost my glasses. I close the vote. Zárom a próbaszavazást. Köszönöm szépen. Sikeres volt az próbaszavazás. szünetet tartunk, bocsánat. friends, excellent. Now we can start. Most kiváló, kedves barátaim, elkezdhetjük. Elnök úr, elnök úr, ügyrendi kérdés. Parancsoljon. Hozzák utomban a szavazókártyám. Kezdjük el, csak kérem számoljon be, ha, ha gond van a bonyolult szavazásoknál, akkor a frakciómmal szavazok. De a kártya mindjárt itt lesz. Uh, uh, first... Jó. Első jelentésünk. A Istánkon Carlos Zorinho a jelentéstevő, Európa Parlamenti Tanácsi Rendelet, mely módosítja a helyi közösségek Wi-Fi az EU-ban a rövid összefoglalója a címnek. Név szerint a szavazástárgya, megnyitom a szavazást. I close the vote. Lezárom. Elfogadtuk, átment. Gratulálok. Megyünk tovább a következő jelentésünkre. Asszony, űrstratégia Európa számára, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, kettes mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, húszas mellette, ellene. Nézzük meg éppen. I close the vote. Lezárom a szavazást. Accepted. Accepted. Elfogadtuk. Hármas mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Négy mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Öt mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hat mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hét mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 42 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 48 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 52 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 11 kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 11A mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 12 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 13 kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 14 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk 77 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodok. Elvetettük. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodunk, elfogadtuk. 100 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18 A mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 110 és 42-es közlekedési egyben mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 20 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 117 mellette. Ellene tartózkodók, elvetettük. 21 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 22 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 129 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 23 a kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 144 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettő. 26 mellette, ellene, Tartózkodó, elfogadtuk. Közlekedési 7 mellette, ellene, Tartózkodó, elfogadtuk. 1-5-6 mellette, ellenem tartózkodó. Nézzük meg ezt géppel. 156-os. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy-öt hét mellette. Ellene. Tartózkodók. Nézzük meg ezt is géppel. 157-es. Lezárom a szavazást. Ezt meg elvetettük. 27-es kompresszor mellette, ellene, tartózkodó. Elfogadtuk. 161 mellette, ellene, tartózkodó, elfogad. 162 mellette, ellene. Nézzük meg ezt is géppel, 162-es. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 28-as különböző mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. ...166 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 106 67-es visszavonta benyújtója. 168 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 169 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ötös közlekedés mellette ellene tartózkodók, elfogadó. 22 mellette. ellene, tartózkodok, elfogadó. Imko 5 mellette. ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 8 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadó. 9 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Pest 8 mellette, ellene tartózkodók, elvedettük. B mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Pest C mellette ellene tartózkodók elvetettük. Imkó 8 mellette ellene Nézzük meg képpel az Imkó 8-ast. Ellenőrző szavazást nyitok meg rá. Lezárom a szavazást. Elvetett. Imkó B mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettő mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Három mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Négy mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Öt mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk, hat mellette ellene. Nézzük meg hatos géppel, hatos számút, lezárom a szavazást most, elfogadtuk hét mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Zárszavazás, név szerint tartjuk, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, átment, nagy, óriási többséggel gratulálok a jelentéstevőnek. Következő jelentésünk Angelika Mlinár asszony jelentése. A szerzőjogok és ahhoz kapcsolódó jogok 89 mellette, ellene, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettő A kompromisszum mellette, ellene, nézzük meg géppel. Jobb lesz az úgy. Kettes A kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 105 mellette, ellene. Tartózkodók. Még egyszer nézzük. 105 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 132 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Három módosító egyben, 108 a 110-ig mellette. Ellene tartózkodók, elvezettük. Hármas mellette, ellene. Nézzük meg ezt is géppel. Kérem, mindenki magasra tegye a kezét, hogy jól lássuk. Lezárom. Átment. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Öt mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Hat mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 131 mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 133 mellette. Ellene. Tartózkodok, elvedettük. 134 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük, 135 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 135 mellette, 138 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 139 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 140 mellette, ellene. Ezt géppel nézzük meg, 140-es ellenőrző szavazás. Lezárom. Elfogadtuk. 141 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 142 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 143 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 145 mellette ellene Nézzük ezt is meggéppel. 145. One, four, five, I close. Lezárom a szavazást. Átment 146 és 147 egyben mellettük, ellenük tartózkodók, elfogadtuk. Százötvenegy ugrottunk a 151-re mellette, ellene tartózkodók. Géppel ellenőrizzük. Kéne mindenki majd magasra tegye a következőkben a kezét, most viszont ellenőrző szabadás. Lezárom. Elfogadtuk. 14 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 17 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 17-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18 második része mellette. Ellene. Tartózkodók, szerintem elvetettük. Ellenőrizzük azonban. Kedves barátaim, mindenki magasra tegye majd a kezét, nem látom, ki hova szavaz. Sorry? 18 part 2. Yeah, it was 18 part 2. A 18-as második feléről szavaztunk, ahogy azt mondtam is, tehát 18-as második fele még egyszer, mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 20-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 21-es mellette ellene tartózkodik, fogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan, a 23-asról szavazunk meg. I close the vote. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 24-es második részéről szavazunk mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 25-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan, az egyes módosítóról szavazunk. Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 28A kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 40 7-es, 48-as együtt szavazunk róluk mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 49-es mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 50-es mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 3-as mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 55-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 11A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 77-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 70-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 72-es, 73-as együtt szavazunk róluk mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 74-es és 5-ös együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 76-os. Jó, akkor a 74 75 ös ellenőrizzük elektronikusan. Nyilván elfogadtuk. Szavazást lezárom, és való igaz, elfogadtuk. Igen. Meggyőző többséggel ráadásul. 13-as kompromisszum következik. Csak ellenőr, vizsgáztatom neked. Tehát 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el, 8-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el, 83-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 84-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk az így módosított jelentés egészéről szavazzunk. Zárószavazás elektronikusan. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. 40-15 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk taps nap ügy, Linár asszony ügyrendi kérdésben. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az elnék előadóknak a jó együttműködést. És a végeredmény sem a frakcióm, sem a saját személyes véleményemet nem tükrözi, ezért kérem, hogy a nevemet vegyék le a véleményről. Jó rendben, feljegyeztük kérését. Itre véleményként fogjuk akkor ezt jegyezni. Tehát az ön neve nem fog szerepelni ezen a véleményen. Sajnálatos, de hát mit tehetnénk ez ügyben? Semmit. Az utolsó szavazó listánk következik. Werner Langen jelentése. ETS és a közlekedés, hogy röviden fogalmazza meg a címét, 40 43 31 együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 41 mellette, ellene tartózkodik, elnőzik elektronikusan. 41-es. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 48-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 47-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 49-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 35-ös mellette, ellene. ellenőrizzük elektronikusan a 35-öst. 35-öst egy hármas és utána egy ötös, tudják. Szavazás lezárom, nem fogadtuk el. 36-os. Edete ellene tartózkodik. Ezt is ellenőrizzük. 36-os. And I close the vote. Szavazást lezárom és elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 45-ös mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan a 45-öst. Szavazást lezárom elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodik. Ezt is ellenőriznünk kell, elektronikusan 46-osról szavazunk. Elfogadtuk. 3-ról együtt 50-53-54 mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 51 mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 51-est ellenőrizzük, nem látom ennek akadályát. And I close the vote. Szolgás lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm. Csoda maga csoda. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, és így tovább ugrunk az 55-ösre mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 7-es mellette ellene tartózkodik, elnőrizik elektronikusan. hetes volt tehát, amiről szavaztunk, és amit elfogadtunk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik. Fogalmam sincs. Nem tudom eldönteni, ellenőrizzük elektronikusan, majd a gép megmondja, hogy önök hogyan vélekednek ez ügyben. Nem fogadtuk el. Hármas mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Sajnálom, de muszáj a pontosság kedvéért. A hármasról szavazunk tehát. Elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 9 mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el tízes mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan, tízesről szavazunk. Szavazást lezárom, nem fogadtuk el. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik. Elnőzik elektronikusan. We check 12. I close the vote. Szavazás lezárom. Nem fogadtuk el. 13-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 14-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 15-ös mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan 15-öst. I close the vote. Accepted. És elfogadtuk 16-os mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 17-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrzik elektronikusan a 17-es módosító indítványt. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 18-as. Tizennyolcas mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 19-es mellette, ellene tartózkodik. Sajnálatos módon úgy tűnik, hogy nem, nem, jó, akkor nem fogadtuk el 20-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Egyes mellette ellene. Ellenőrizzük az egyes módosítót elektronikusan. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 22-es mellette. 21-es, bocsánat, mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 22-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 23-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 24-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 26-os mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 25-ös mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 2-es mellette, ellene. Kettest ellenőrizzük elektronikusan. Kettes módosítóról szavaztunk egészen mostanáig, és el is fogadtuk. 27-es mellette, ellene. Ellenőrizzük a 28-ast elektronikusan. nem fogadtuk el. 29 is mellette ellene. Nem emelik a kezüket, ezért elektronikusan kellene előriznünk a 29-est. Nem látok semmit. Nem fogadtuk el. 33-as mellette. Ellene ellenőrizzük elektronikusan. 33-as. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 34-es mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük elektronikusan. 34-esről szavazzunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 4-es mellette. Ellene nem. Valószínűleg nem fogadtuk el, de ellenőrizzük a biztonság kedvéért elektronikusan. Nem fogadtuk el, szavazat egyenlőséggel. 37-es mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 38-as mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Túlságosan szorosak a szavazatok. Nem fogadtuk el. 39-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Záró szavazás, név szerinti szavazás, elektronikusan szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. 51-5 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálunk Langen úrnak. Az utolsó vélemény következik. It is uh, each a contribution to NV drop. Az ITRE hozzájárulás az NV állásfoglalás indítványához. A GUE uh, szeretne nyilatkozni valamit? ö, kaptam egy aláírás, mi szerint a GUE csatlakozott a kompromisszumhoz. Köszönöm, a GUE tehát támogatja a kompromisszumunkat, hogyha persze megszavazzuk, ugye, még előttünk van. Megnyitom a szavazást, egy szavazásról van szó, elektronikus, megnyitom. COP23. 23 vélemény, lezárom a szavazást. Nagyszerű. 52 mellette négy tartózkodás. Köszönöm. Köszönöm szépen. A készségüket is, meg a szemüveget is. Nagyon-nagyon segítette a munkánkat. Sean, te láttál valamit közben, mert ugye elvettem a szemüvegedet. Megtarthatom? nem örökre. Előbb-utóbb meg lesz a sajátom. Uh, uh, Richard is coming with, yeah. Uh, yeah. We're, yeah. We, yeah, yeah. Yeah. Uh, uh friends. Kedves barátaim, 15 perccel előre vagyunk. 15 perces szünetet tartunk tehát, mert hogy 11-kor kezdjük az MV szakbizottsággal szervezett ülésünket 17 perc múlva egészen pontosan. Túl hatékonyan dolgoztunk.